Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti, buongiorno. Jó napot kívánok mindenkinek. Azt hiszem, hogy a tegnapi koktél nagyon fontos volt. Minden mezőgazdasági miniszter szinte jelen volt. Az aperitív szegényes volt, ezt be kell vallani, de hát a költségvetésünkből nem tudtunk nagyon nagyvonalúak lenni. Gratulált minden miniszter nekünk. Fontos nap volt. Köszönött Lüling asszonynak, a doyennek. a bor állt a közép pontban a találkozónkon. Így a parlament és a szakbizottságunk szerepét sikerült kiemelni, nagyon fontos volt. Remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártya, és akkor elkezdhetjük a hetedik pontot. Az egyrésztről az Európa és uniós tagállamai másrészt a Közép-Amerika közötti társadalmas létrehozású megállapodás, banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása. Ö, vélemény előadója Mato Adrover úr, és azonnal át is adom neki a szót, utána pedig szavazás lesz. Egy pillanat, elnök úr, köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik kiegészítették ezt a jelentést. Említett elnök úr, hogy eh, ez is eh, jelzi, hogy a parlament szerepe milyen, Eh, sajnos nem tudtam átvenni az összes módosító indítványt, eh, vannak közük nagyon-nagyon észszerű módosítások, de vannak olyanok, amelyek sajnos módosítják a kereskedelmi megállapodást, a társulási megállapodást, tehát a parlament szerepe eh, sajnos nem mindig pozitíva jelenik meg. Én többször panaszkodtam amiatt, hogy a parlamenttel nem konzultálnak, vagy egyáltalán csak későn konzultálnak a parlamenttel, és ez indokolja azt, hogy néhány módosítást el kellett vetnem Ezeket sajnos nem tudtuk átvenni, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Bene, grazie Gabriel. Adesso sono... Köszönöm szépen, Gabriel. Hogyha más nem kér szót, akkor itt a szavazó lista, és kezdhetjük is. A hatos módosítóval kezdjük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Bove alelnöknek nincsen a ö, kártyája elfogadva. Huszonegyes módosító első rész megnyitom a szavazást. Mindenki ellene van. Elutasítva második rész a 21-esnek, megnyitom. Lezárom, elfogadva. Hetes módosító az előadatom. megnyitom a szavazást. Lezárom. Azt hiszem elfogadva, igen, valóban. 22 kettes, mm, lezárom. Elutasítva valóban. 23-as, megnyitom, lezárom. Elfogadva. 24-es. Megnyitom. Lezárom, azt hiszem elutasítva. Utána pedig a 25-ös vár ránk. Megnyitom a szavazást. 25-ös elutasítva. Igen. 9-es cikk. 9-es módosító. Helyesbitek. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tízes módosító. Megnyitom, lezárom. Bőven elfogadva. 11-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Nagy többséggel. 12-es módosító mellette. Ö, illetve helyesbitek, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Utána jön a 13-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Vigyázat, a vége, 27-es módosító, Omarie kollégától. Ö, mindenki lenne, akkor elutasítva. Le votiamo? Eh, Igen, akkor most blogban is szavazhatunk az összes 14-től a 19-ig tartó preambuló megkezdés. Megnyitom a szavazást. Nem? Melyiket akarjuk ebből kivenni? Akkor most mit is csináljunk? A 14-estől a 18-asig szavazunk Taravelláig blogban, rendben? Nem? Rendben? Jó, akkor előre megyünk. 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva egyes, az előadói, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Kettes, az előadói, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Hármas, előadó, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Tizenötös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tizenhatos. Megnyitom a szavazást. Tizenhatos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes az előadói. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-es. Megnyitom a szavazást a 17-esről, Omágyé. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as Tarabella. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. Elfogadva ellene senki. 19-es Tarabella tartozkodott az előnye, 19-es, megnyitom, lezárom, elfogadva. 5-ös, nem, semmi. 20-as, Álves, ez az utolsó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Így az így módosított véleményről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Gabrieli kollégának gratulálunk. Most pedig áttérünk közvetlenül a nyolcas pontra. Folytatjuk a szavazást. Gabriel Mato Androver, Európai Unió, valamint Kolumbia Peru közötti kereskedelmi megállapodásról a két oldal védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása mindenki készen áll? A hatos módosítással kezdjük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a hatos. Most pedig a 21-esről szavazunk. Omália, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást a 21-esről elutasítva. 22-es első rész. 22-es első rész ha úgy látom mindenki ellene van, elutasítva, majdnem mindenki, most pedig a 22-es második része, itt pedig azt hiszem, hogy a nagy többség mellette van. Igen. Hetes az előadói, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as, vigyázat. 23-as, megnyitom a szavazást a 23-asról. Azt hiszem, hogy a többség, nagy többség ellene van. Elutasítva. Most pedig áttérünk 24-ről 24-esre kell szavaznunk, mondja a titkárság. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Rendben, lezárom a szavazást. A 24-esről elfogadva. Most pedig a 25-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást a 25-ösről, vigyázzat, 25-ös, azt hiszem, hogy mértékben ellenő, ellene leszünk. Lezárom a szavazást, elutasítva. Most pedig a 26-osra fogunk áttérni, ez hasonló, itt is a nagy többség ellene van. Lezárom a szavazást, elutasítva. 9-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. 9-es az előadó módosítása. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadva. Megnyitom a szavazást a tízesről az előadóé, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást a tízesről elfogadva. Tizenegyesről szavazunk. ez az előadóé, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a tizenegyesről szavazást elfogadva. Most pedig 12-esről szavazunk, szintén az előadóé, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást, 12-es elfogadva. Végül pedig 13-as, az előadójé, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, ezt is elfogadtuk, a 13-ast. Most pedig a 27-esről megnyitom a szavazást, Omárjé, lezárom a szavazást, elutasítva. Most pedig a preambulum bekezdésekre térünk rá. Tizennégyes preambulum bekezdésről megnyitom, lezárom, elfogadva. Igen. Most pedig egyes az előadói. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettesről szavazunk, megnyitom a szavazást. Kettes preambulum bekezdés az előadói. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A kettest elfogadtuk. Hármas az előadói, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A hármast is elfogadtuk nagy többséggel. Megnyitom a szavazást a 15-ösről. 15-ös preambulum bekezdés. Lezárom. Itt is nagy többség van. 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 16-osról nagy többség itt is. Remek. Elfogadtuk négyes az előadói, megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezártam a szavazást elfogadva. 17-es, megnyitom a szavazást a 17-esről. Lezárom a szavazást a 17-esről. Itt is elfogadva 18, már Tarabella. Tarabella Taromból bekezdés 18-as. Nagy többség Tarabella mellett csak egy tartózkodás van. Ez már lehet. 19-es, nem én voltam, mondja a José Bove. 19-es, az lezárom, nagy többséggel elfogadva, nem most a, az utolsó, a 20-as következik, Alves. Megítom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a zárószavazás az így módosított véleményről. Megnyitom. Mindenki szavazott? Remek. Most pedig gratulálunk Gabrielnek, lezárom de most a 9-es pontról van szó, 2013. évi költségvetés, a háromoldalú egyeztetésre szóló mandátum. Eszter de Lange, a vélemény előadója, Giovanni Lavia pedig a 2013-as költségvetés általános előadója a mi bizottságunk részéről. Akkor most a 2013. évi költségvetésről van szó. Giovanni Lavia a szakosított bizottsággal szoros kapcsolatot hozott létre. Ez most egy véleménycsere lesz arról, hogy milyen lehetősége vannak a parlamentnek a 2013-as költségvetés szempontjából, még mielőtt a végrehajtó bizottság a költségvetés tervezetet előterjeszteni, ez majd április 27-én történik meg ez az előterjesztés. A Költségvetési Bizottság a trialóguson július másodikán vesz majd részt, a mandátumot el kell készíteni, ezt május 10-én fogják a bizottság számára előterjeszteni, majd szavazás lesz, és a szavazás június 20-án lesz a Költségvetési Bizottságban, a júliusi plenárison tervezik ennek az elfogadását. Köszönöm a bizottság képviselőit, Langat és Porsmant, és azonnal átadom a szót, de Lange asszonynak, Lavia úrnak, Lavia úrnak először. Igen, elnök úr, köszönöm. Ahogy az előbb elmondtad, a költségvetési eljárás hosszú eljárás, amely az egész év során lefoglal bennünket. Ez az eljárás az iránymutatókkal indult, nagy többséggel elfogadtuk az iránymutatókat múlt héten Strasbourgban. Nagyon sok indok szól amellett, hogy jelen vagyok. Hát én is tagja vagyok ennek a bizottságnak, kicsit otthon is érzem magam, de az a célom, hogy szoros együttműködést hozzak létre az összes szakosodott E, jelentést elkészítő kollégával azért, hogy együtt törjünk utat a költségvetés elfogadása előtt, és együtt határozzuk meg a prioritásokat a különböző operatív ágazatok számára az szakosított bizottságok esetében. A 2006-2013-as időszak utolsó pénzügyi évében járunk, és ez egy olyan év, ahol egyébként ez gyakran előfordul, nagyon sok kifizetést kell eszközölni. A mezőgazdasági ágazatban ez más, mert a kifizetések és a kötelezettségvállalások általában egybeesnek, nem ugyanazokkal a nehézségekkel állunk majd szemben, mint más ágazatok. Ennek ellenére mégis szeretnék kiemelni egy elemet, mégpedig azt, hogy ez a költségvetés a az egyeztetés eredménye, a 2012-es költségvetési egyeztetésé, és sajátos helyzet állt itt elő, mert a tanács nagyon keményen ellenállt annak, hogy a kötelezettség, a kifizetési előirányzatokat növeljük, hiszen válságban élünk, és ez nagy mértékben alássa nemzeti költségvetéseket. A múlt év végén igen jelentős kéréseket adtak be a kifizetési előirányzatok ügyében. 2011-ben 16 milliárd euróra rugott a kifizetési kérelmek száma, miközben a kasszában csak 5 milliárd euró volt. És mindez jelentős kifizetési igényeket támasztott, amelyeket el kellett halasztani 2012-re, a 2012-es költségvetésre, és ez mindenképpen kihatással lesz a 2013-as költségvetési eljárásra. Ami a plenárison elfogadott iránymutatókat illeti, két prioritásra összpontosítottunk, növekedés, fejlődés, fejlesztés, másrészt pedig a foglalkoztatás külön figyelmet fordítva egy igen súlyos probléma megoldására, ezzel számos európai ország küzdik, nevezetesen a fiatalok munkanélküliségére. Egyes országokban már több mint 40 százalékos a fiatalok körében a munkanélküliség. 85%-ban az utóbbi 10 évben a munkahelyek nagy részét a KKV-k hozták létre. Éppen ezért külön oda akarunk figyelni a költségvetésen belül a KKV-kra, mert úgy gondoljuk, hogy a kis és közepes vállalkozások stratégiai elemei a gazdasági fellendülésnek és a rendkívül magas munkanélküliségi arány csökkentésének. Ez nagyon sok országot érint. Ahogy az elnök úr az előbb mondta, most kezdjük a trialógussal kapcsolatos mandátumunkat. Éppen ezért a bizottságoknak dolgozniuk kell azon, hogy milyen prioritásokat képzelnek el ezeket jelezni kell, és a különböző költségvetési programokhoz tartozó programokkal is foglalkozni kell, bár válság van, megszorításokkal teli költségvetést kell elfogadni, éppen ezért a prioritásainkat jelezni kell, Viszont azt is jelezni kell, hogy vannak-e olyan költségvetési sorok, amelyeket ritkán alkalmazunk, vagy olyan programok, amelyek nem indultak be elég gyorsan. Az elnök az előbb az ütemtervről szólt, én is szeretnék ehhez hozzászólni. Az Európai Parlament másik jellegzetessége az előkészítő fellépések, akciók és a kísérleti projektek. Ami az előbbit illeti, sajátos menetrendünk van ehhez, azért, hogy a végrehajtó bizottság előzetesen elemezze e költségvetési sorok kivitelezését. Éppen ezért kérjük a szakosodott bizottságokat arra, hogy gyűjtsék össze a kísérleti tervek és az előkészítő akciók terveit. Május végéig kell ezeket összegyűjteniük a bizottságoknak, és elküldeni a Költségvetési Bizottság számára, mely június 4-én áttekinti az összes előkészítő akcióra és kísérleti projektre vonatkozó tervet, ezeket megküldi a végrehajtó bizottságnak, majd a végrehajtó bizottság elemzi a javaslatokat, és visszajelez, mi az, ami megvalósítható, mi az, amit már lefed néhány költségvetési sor, stb. És akkor meglátjuk, hogy lehet-e konkrétizálni ezeket a javaslatokat. A nyár után természetesen a végrehajtó bizottság javaslatait módosítani lehet, és bele lehet iktatni a végső csomagterbe, amely a az egyeztetés tárgya lesz a novemberi egyeztetésé, és reméljük, hogy november végén a plenárison el tudjuk fogadni a költségvetés tervezetet. Lion úr, nem elnézés, de Lange kollega, természetesen. Oh my place, I'm happy. Tudom, hogy mi a helyem. Tudom, hogy először a jelentéstevő, az általános jelentéstevő kell szólni, és utána az agri jelentéstevő, de hát nagyon jól együtt dolgoztunk, az az árnyak jelentéstevőkkel is. Először is köszönöm Giovanni Lavianak, hogy eljött. Nagyon boldog vagyunk, hogy az általános jelentéstevő foglalkozik a mezőgazdasággal. Nem mindig így van. Nagyon jó, hogy itt van, hogy hallja, hogy mit mondunk. Személyesen én úgy ö, ö, látom hogy egyre jobban tudok olaszul, mióta Giovanni az átlános jelentéstevő, nyára már folyékonyan fogok tudni. Nos, a viccet félretéve a jövő költségvetéssel kapcsolatban az üzenet elég komoly. Most a több éves pénzügyi keretnek a tervezésénél tartunk. Nagyon szoros lesz a keret Mezőgazdaságban talán kicsit kevésbé vagy éves költségvetés van, de a strukturális területe talán más a helyzet. A plafonhoz nagyon közel leszünk általában. Hogyha a PDB-t újra behozzuk, akkor a manőverezési lehetőség nagyon szűk lesz ennek következtében azt hiszem a 2013-as költségvetésben extra prioritások esetében, ahogy mond az általános jelentéstevő, meg kell vizsgálni, hogy hol van olyan költségvetési tétel, ahol kisebb a kiadás, tehát azt fel lehet használni, ami maradvány van, illetve hogyha ez nincs, erre nincs lehetőség, akkor megnézzük, hogy honnét tudunk szerezni, hogyha van valami extra prioritásunk, de legyen plusz és mínusz, hát legyen negatív prioritás, és nagyon kicsi a növelési lehetőség. Ez a tagállamoknak is egy erős jelzés, hogyha ők ö, kell takarékoskodjanak, akkor mi is ezt kell tegyük ami az előkészítő akciókat és kísérleti projekteket illeti, amiről már volt szó korábban. Azt hiszem, itt két releváns kérdés van az Agri Szakbizottság számára. Az egyik a prioritások megállapítása, jobb az esélyünk, hogy az akcióinkat elfogadja a Köcsvetési Szakbizottság, hogyha pontosan fogalmazunk több frakció támogatását meg ö, nyerjük, tehát legyen konszenzus. A második rész, ami fontos számára, akár kísérleti, akár előkészítő akcióról van szó, ö, amikor sikerül a kollégákat a közvetési szakbizottságban meggyőzni, hogy egy akció vagy projekt fontos, és amikor a parlament és a közvetési szakbizottság pénzt ad ennek, akkor a bizottság ö, hajtsa végre ezeket a prioritásokat. Több kísérleti projekt, amit az előző években fontosak találtunk, itt Bové úrra nézek, ön írt jelentés az élelmiszerláncról, a amely nem működik jól. Nos, minden évben kísérleti projektokat kérünk, amely az árakat és az árréseket vizsgálja nagyon jó, hogy egy milliót kaptunk kötelezettségben, és kifizetésben is részesültünk, de nincs elég információ. Kérem, hogy a bizottság adja meg az információt, mert nem kaptuk meg. Nem csak kutatást kérünk, hanem jussunk hozzá következtetésekhez. Elnök úr, amikor ilyen akciókról, projektekről vitatunk, jó meghívni a bizottságot, ha nem ma, akkor más alkalommal, hogy magyarázza el, hogy egyes prioritásainkat miért nem hajtják végre. A prioritások egy része, amit meg kell ö, határoznunk, azt közösen kell meghatároznunk az ár és az árrés például. Jövőre a ágazatot meg kell vizsgálni. Tavaly a válsággal foglalkozunk, még várunk a bizottság konkrét ajánlására, javaslatára a pénzfelhasználásával kapcsolatban de hát itt nagyon nehéz a helyzet. Oda kell figyelni a jövő évi költségvetésben, hasonlóképpen a promócióra. A részleteket ki kell dolgozni, de azt hiszem az az ág, ez az az ágazat, amire oda kell figyelni. Itt le is állok, az általános jelentéstevel szeretnék együttműködni, valamint árnyék jelentéstevőkkel, és várom, hogy mit mondanak. Köszönöm. Grazie Eszter, direi molto bene. Köszönöm szépen, Eszter. Nagyon jó. Nagy szerencsénk van, hogy az jelentéstevő itt van, és Giovanni Lavia is. Akkor a vitát megnyitom Lion úr után Indike. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szólok hozzá. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy Eszter megközelítése az, ahogy a, az Agri Szakbizottság meg kell állapítsa a prioritása tényleg megfelelő. A bizottság szavahihetősége szempontjából is. És ez tükrözi azt, hogy a költségvetés nagyon szoros lesz 2013-ban, mert a többéves pénzügyi keret végére érünk, és itt létfontosságú, hogy azonosítsuk, hogy hol lehet megtakarítani, hol lehet a költségvetést helyre billenteni. Másrészt a kísérleti projektekben nagyon fontos megállapítani. Remélem, hogy összes a frakció ebben részt vesz és ezt a közvetési szakbizottság el is fogja fogadni. Kérem az ennyi jelentéseket, hogy koherens legyen a jelentés. Nagyon nehéz költségvetési tárgyalás elé nézünk. Elnök, köszönöm szépen. George is fontos szerepet játszik, mert a elnök helyett 2022 a Kösejtési Bizottságban őrik. Köszönöm. Köszönöm szépen, örvendek annak, hogy tartunk ma egy első eszmecserét a 2013-as költségvetésről, még akkor is, hogyha a bizottság tervezete nem készült el, úgyhogy Eszternek és Giovanninak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon fontos, hogy ma együtt vitassuk meg ezen kérdéseket. Ami egyértelmű, az az, hogy a 2013-as költségvetés az üres kasszák, illetve a takarékoskodási intézkedések miatt egy óriási nyomás alá került. Ebben az összefüggésben még egyszer emlékeztetnék arra, hogy milyen fontos lenne, ha saját forrásokkal rendelkeznénk. És amikor amikor korlátozottak a források, akkor meg kell határozni a prioritásokat. Éppen ezért az Agribizottság összes tagját arra kérném, hogy tényleg komolyan vegye fontolóra azt, hogy a költségvetésen belül melyek azok a területek, amelyek különösen jelentősek. A kísérleti projekteknél számomra észszerűnek tűnne, az Agribizottságban két-három kísérleti projektben megállapodnunk, amelyek tényleg fontosak és amelyek észszerűek. Jó lenne, hogyha a tanács is megfontolná, hogy melyek azok a prioritások, amelyeket nyomon szeretne követni, és mit is akar tulajdonképpen az európai költségvetéssel. Nem lehetséges az, hogy az Európai Unióra egyre több területet ruházunk át, ugyanakkor nem kap több forrást a költségvetés. Ma 27 tagállama van az Európai Uniónak, és nem 15, mint korábban. Éppen ezért ennek megfelelő forrásokra van szükségünk. Az agrárpolitika szempontjából pedig egy erős, határozott költségvetés kell. Ebben az összefüggésben fontos szem előtt tartani azt, hogy az agrárpolitika továbbra is az egyetlen közösségi szintű politika az Európai Unióban. Fontos, hogy a különböző szakpolitikai területek közti koherenciát figyelembe vegyük. Nem lehetséges az, hogy az export szubvenciók miatt negatív hatást gyakorlunk a fejlesztési politikára. Kíváncsi vagyok, mi történik majd április 25-én, amikor a bizottság előterjeszt, illetve elfogadja a költségvetési javaslatát. Köszönöm. Grazie Ulrike. Adesso... Köszönöm szépen. Elizabeth Jekel. Köszönöm, elnök úr. Éveken keresztül ez volt a legfontosabb téma a szakbizottságban, úgyhogy köszönöm Giovanninak és Eszternek is az elmondottakat. Azt hiszem, hogy egy kitűnő csapatunk van, amely tényleg figyelembe veszi az Agribizottság prioritásait. Mindig is a takarékoskodásról esett szó, ami tényleg fontos. El is fogadom azt, hogy a nemzeti költségvetéseknél a takarékoskodásra helyezik a hangsúlyt, és nálunk is ez fontos. De ha például megnézem, és csak Németország esetét nézem, Németországban körülbelül pusztán egy százalékot továbbítunk az állami költségvetésből az Európai Uniónak, és akkor kérdés, hogy ez számunkra ugyanolyan fontos-e, mint más nemzetállamok számára, ahol persze takarékoskodási törekvések vannak most a napirenden. Ugyanakkor egyfajta feszültség figyelhető meg, a nemzeti államkvóta részéről, ami Németországnál 46 százalék, elismerem, hogy pont a fiatalok körében megjelenő munkanélküliség és egyáltalán a munkanélküliség, mint olyan egy fontos téma, éppen ezért a munkahelyteremtés és a növekedés nagyon lényeges kell, hogy legyen. Ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy a költségvetésen belül a vidéki térségeket és a városi térségeket is szem előtt kell tartanunk, de alapvetően az Európai Unióban a vidéki térségek a lényegesek, hiszen a fiatalok elhagyják a vidéki térségeket, és ha ez így folytatódik, akkor egyre több problémával szembesülünk, és egyre költségesebb lesz mindezt megoldanunk. A KKV-kkel kapcsolatos megközelítést is támogatom, de itt megint csak a vidéki térségeket kell szem előtt tartanunk. Egyetértek azzal, hogy meg kell fontolnunk azt is, hogy melyek a prioritások, mi az, ami számunkra fontos, mi az, ami számunkra kevésbé fontos, és minden bizonyal helyes, hogyha egyöntetűen megállapodunk itt az Agribizottságban, és egy hangon tudjuk közvetíteni azt, hogy az Agribizottság prioritásai melyek, mert akkor ismét sikeresek lehetünk, és úgy gondolom, hogy az agrár költségvetés szempontjából ez most nagyon fontos mert valóban ez az egyetlen közösségi szintű szakpolitika. Köszönöm. Grazie, grazie Elisabeth, vicepresident. Köszönöm szépen, Elizabeth. Szekiereszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, túl gyors voltam. Państwo sprawozdawcy mówili o ograniczeniach budżetowych. A megtakarításokról volt szó a költségvetésben, de a megtakarítás mértéke, a közvetési megszorítások mértéke a kérdéses. Itt a strukturális alapokról van szó elsősorban, és nem a közös agrárpolitikáról. Én úgy értettem, mert az EU költségvetése, amely a ö, fejlesztési erőforrást jelent a válság leküzdésére. Nos, hol keressük a ö, megtakarítást? Ez a kérdés. Mi az a szint, amelyet el tudunk képzelni az alapok felhasználásánál? Ö, amikor ö, ö, a kiadásokról beszélünk, hogyha nincs pénz, nem fogadják el a pénzügyi perspektívást, akkor 2013 az az év lesz, amikor pontosítani kell a következő éve kiadásait. Felbecsülték, megbecsülték hogy mi lesz az aránya a költségvetési költségvetésnek az általános költségvetésben 2013-ban, és a teljes 7 éves tervezési periódusra. Jó lenne, hogyha ki elő tudnánk rukolni azzal, hogy mekkora a kap költségcsökkenése. Köszönöm. Jár kollega, majd Schmidt kollega. Köszönöm, elnök úr. Volna négy észrevételem. Először is köszönöm az előadóknak az ismertetésüket. Valóban az agrárköltségvetés mindkét előadónál nagyon jó kézben van. Természetesen jól kiegészítik egymást az általános jelentéstevő és az agri jelentéstevő kitűnően kiegészítik egymás munkáját. Nagyon nehéz most a költségvetési helyzet a tagállamokban, ez igaz. Nagyon rossz jelzés lenne, hogyha azt a benyomást keltenénk, hogy otthon takarékoskodni kell, de aztán Brüsszelben úgy tűnik, hogy mindenki csak úgy elherdálja a pénzt. Ugyanakkor ez azt is megköveteli, hogy méltányosak legyünk egymással bosszant engem, és kérném, hogy az előadók ügyeljenek erre. Bosszant az, hogy egyes tagállamok nagyon sok jó elképzeléssel jönnek Brüsszelbe, új projekteket akarnak kidolgozni, de aztán a finanszírozásról nem esik szó. Az elmúlt években is az a tendencia volt megfigyelhető, hogy egyre több feladat hárul Brüsszelre, ugyanakkor a finanszírozást nem vitatjuk meg. Ez nem járható út, hiszen fontosak a jó ötletek, ezt úgy tűnik senki sem ellenzi, hogyha nagy projekteket akarnak kivitelezni, de a finanszírozást is biztosítani kell a jövőben. Máskülönben ez így nem, nem tisztességes. A következő megjegyzésem az agrár költségvetéssel kapcsolatban. Csatlakozom az előttem szólókhoz. Azért egy kicsit öntudatosabban kell fellépnünk. Az elmúlt években elég tisztességes volt ez a politika, 17,3 millió munkahelyet jelent ez közvetlenül, és ezen kívül még vannak egyéb kapcsolódó térségek is, ahol jelentős a munkavállalók aránya. Tehát én személy szerint úgy gondolom, hogy a sajtó továbbra sem fogta fel, hogy amikor az agráriumról beszélünk, az igazság az, hogy kevesebbet költünk. Az egyfőre eső kiadás szintje igenis csökkent. És határozottabban kell fellépnünk, és igenis le kell szögeznünk, hogy a munkahelyek megőrzésére törekszünk. Jegle kollega is kifejtette már, hogy támogatási eszközöket kell érvényesítenünk a vidéki térségekben, ezt előtérbe kell helyeznünk. És volna még egy prioritás, ami szerintem lényeges. Én is azt szeretném, hogy az agrár költségvetésben kellő rugalmasságot biztosítsunk. Nem tartalékokról akarok beszélni, de kellő rugalmasság szükséges ahhoz, hogyha piaci szabályozó intézkedések szükségesek, hogyha valamilyen katasztrófa következik be, akkor az agrárköltségvetésből tudjuk ezt finanszírozni. Mert ha ez nem valósul meg, akkor sokkal időgényesebb lesz a támogatás, és ezzel a mi reakcióképességünk is romlik. Ezt szerettem volna kívánságként megemlíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Schmidt képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Röviden szólnék, néhány megjegyzést már hallhattunk. Én is örvendek annak, ahogyan az előadók megközelítik ezt a kérdéskört, mert szerintem a bizottságnak realisztikusan kell fellépnie. Ez a jelenlegi finanszírozási szakasz vége, most a éves pénzügyi keretet kell kidolgoznunk, tehát fontos, hogy határozottan lépjünk fel. De Lange asszony ugye említette, hogy mi a prioritás, fontos, hogy szem előtt kell tartsuk a, takarítás, a megtakarításokat, és eh, az Európai Parlamentben egy dolog az, hogy mit szeretnénk megvalósítani, aztán nem mindig következik ezben. Említette ugye az ár és megfigyelő központot, Delange asszony, a mi bizottságunk volt az, amely konkrét összegeket különített el e célból, annak érdekében, hogy az élelmiszerellátási láncon keresztül az adatok jobbak legyenek. Hiányoznak az adatok azonban a bizottság részéről, és továbbra is részlegesek az adatok, és kevés a tényleg hiteles adat a kezükben ha a bizottság ezt nem tartja fontosnak, mindenképpen érdemes lenne szerintünk ezt megvitatnunk. Ugyanakkor, ha mi, de ha prioritásokat határozunk meg, akkor szeretnénk, hogy ezek megvalósuljanak, hiszen mi egy demokratikusan megválasztott testület vagyunk. Tehát nagyobb hatáskör kell, és meg kell vitatni azt, hogy hogyan határozzuk meg a prioritásokat, és hogy mi történik később ezekkel. De örülök ennek a vitának, és mindenképpen támogatom az elképzeléseket. Bene, grazie a tutti. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, és köszönöm a jelentéstevőknek elsősorban Longó igazgatót halljuk először, és utána Delanget, és aztán Lavia kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzés gyorsan az érdekes ma délelőtti vitával kapcsolatban. Mégpedig Külön figyelemmel Levia úr megjegyzésére az irány mutatásokkal kapcsolatban. Ez tökéletesen megfelel nekünk, ugyanis ez megfelelő egyensúlyhoz vezet az általános megszorítások egyrészt, másrészt pedig a gazdasági fellendülés között. Úgy gondolom, különösen fontos, hogy ne feledjünk meg erről az aspektusról. Vidéken fellendülés kell következzem. Itt a vidék lakossága is veszélyben van. Támogatásra van szükségük, a gazdaságnak támogatásra szüksége vidéken nem képzelhető el, hogy a támogatás leálljon. Ez el is hangzott. A bizottság szolgálatai a 2013-as költségvetési javaslatot készíti elő. Április 25-ére tervezük az elfogadását. Még egyszer elmondom, hogy munkánk alapja egy olyan forgatókönyv, amely harmonizál Levia úréval. Ez megfelel Delange asszony ajánlásainak. Nyilvánvaló, hogy ez a ö, költségvetési eljárás különösen nehéz, hiszen a pénzügyi perspektíva végén tartunk. Ez nehéz a jelenlegi gazdasági helyzetben is. A vita során van egy kérdés, amely nem merült fel, pedig készen voltam arra, hogy megválaszoljam. Azt hiszem, hogy az év eme időszakában az a gály felmerül mindazokban, akik mezőgazdasággal foglalkoznak. Arról van szó, hogy pénzügyi fegyelemre kerül-e sor. Nem szeretnék előre szaladni március 31 -e elé, de a bizottság viszonylag nyugodt, nem lesz pénzügyi fegyelem. Idén Azért, mert a cukor restrukturális alapban egy 640 milliós euró maradvány van, és ez lehetővé teszi, hogy a pénzügyi fegyelmet ne kelljen alkalmazni. De van azért egy agály, amelyre szeretném felhívni a figyelmet, mint ahogy elhangzott, előre haladott stádiumban vagyunk a vidék tervezési folyamatban, a többéves pénzügyi keret tervezésében egyre inkább látjuk, hogy halad ez a jelentés, és egyre több kifizetési előirányzatra van szükség. Remélem, hogy az Agri Szakbizottság és a Költségvetési Szakbizottság és ö, főleg a két jelentéstevő, Lavia úr és Delange asszony odafigyel erre az aspektusra. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy szót kaptam. Elnök, köszönöm szépen, igazgató úr, köszönöm szépen az információkat. Delange asszonyé a szó, és utána esetleg Dönevje úr. Köszönöm szépen, viszonylag röviden tudok hozzászólni. Köszönöm szépen a kollégák támogatását, és hogy rámutattak bizonyos prioritásokra. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy eljött közénk, és vitát folytat velünk. Azt hiszem a magunk oldaláról leginkább azon kell dolgozni, hogy hogyan néznek ki az előkészítő akciók és a kísérleti projektek. Ezt a bizottsággal már megtárgyaltuk, de folytatni fogjuk. Nem csak a jövőbeli prioritásokról van szó, hanem mi történt azokkal a prioritásokkal, amiket a múltban fogalmaztunk meg. A titkárságtól kérdezem, hogy ezt talán legközelebb napi rendre lehet amikor a költségvetésről beszélünk. Talán a bizottságtól eljöhetnének, és elmagyarázhatnák, hogy semmi, miért nem történt semmi az árrés ügyében és az ár és ár megfigyelő központ ügyében mm, megnézem a különböző frakciók álláspontját, azt hiszem mindannyian felvetettük ezt a kérdést, ezért van tehát széles körű támogatása a jelentésnek. A szocialisták, az EPP szintén támogatta. Én a magam részéről jelentéstevőként meg fogom keresni a kollégákat, és végtekintem, hogy mit kértünk, mit csinál a bizottság, és utána ezt ö, ö, szeretném, hogyha vitára lehetne bocsájtani. Azt hiszem, ez ö, a megfelelő ügymenet. Elnök Giovanni. Köszönöm szépen mindenkinek ezt az érdekes vitát. Köszönöm, hogy kaptunk lehetőséget új, hasznos információkat kaptunk a következő hónapokról. Szeretnék néhány pontosítást tenni, remélem ezek hasznosak lesznek. Először is a kísérleti projektek és az előkészítő projektekkel kapcsolatban kell tudni, hogy mi a manőverezési lehetőségünk tudván az, hogy a tagállamok nehéz helyzetben vannak. Világosan kell látni, hogy mivel rendelkezünk. a különböző költségvetési tételeknél. Tegnap beszéltünk a válságról. Tudjuk, hogy kötelezettségünk 300 milliós eurót fenntartani válság intézkedésekre. Ez el fog tűnni a következő pénzügyi perspektívában ismerve a bizottság javaslatát. De a 2013-as költségvetésben meg kell tartanunk ezt a kötelező tételt. Még valamit szeretnék aláhozni, mivel ez az utolsó éve a többéves pénzügyi keretnek. Tudni kell, hogy a 2013-ra elfogadandó költségvetésről elképzelhető, hogy ez lesz az alapja a több éves keret folytatásának, hogyha nincsen megállapodás, nincsen egyhangú vélemény a tanácsban. Akkor a 2013-as költségvetés lesz az alap. Ezt veszik figyelembe, plusz infláció. Még valami a prioritások akit legutóbbi költségvetési eljárásban, amelyet a költségvetési szakbizottságban követtem ö, nyomon, ö, valamint az egyeztetési bizottságban, ö, azt ö, láttuk, hogy a tanács ö, nagyon kevés ö, kifejez, kifizetési előirányzatot javasolt, és nem mondta meg, hogy honnét hol lehet csökkenteni. Sajnáltuk ezt az iránymutatásban. Ezt kifejeztetük az iránymutatásban, hogyha a felmért szükségleteknek nincs meg a finanszírozás, akkor meg kell beszélni, hogy honnét veszünk el. Köszönöm szépen az összes kollégának, a munkáját. Össze tudnám hasonlítani ezt a munkát a többi szakbizottság munkájával, és a, így elmondhatom, hogy ebben a szakbizottságban elkötelezett a munka, aktív részvétel a vitákban. Köszönöm szépen még egyszer, és találkozunk még idén. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen Lavia úr, köszönöm mindenkinek és folytatjuk a munkát, mert ez nagyon fontos kérdés. Most pedig a következő napi rendi pontra térünk át. A 11-es és a 12-es napi rendi pontotokat együtt fogjuk tárgyalni. 64 per 432 EGK irányelvek a tagányelmé felügyeleti hálózat részét képező számítógépes bázisok tekintetében történő módosítása, ez a tízes pont, kedves kollégák, ezek, ez az egész a számítógépes adatbázisok módosítására vonatkozik, a másik pedig az önkéntes marhaús címkézésről szóló 1762.000 per LKA Európai Parlament és Tanácsi Rendelet rendelkezésének törlése, amelyet Nicholson képviselő fog ismertetni. Március 29 a módosítások előterjesztésének határideje. Átadom a szót James Nicholsonnak. Köszönöm, elnök úr. Ahogy ön elmondta, ez az én feladatom. Örülök, hogy ennek eleget tehetek a szakbizottság nevében. A bizottság javaslatával kapcsolatosan írtam meg véleményemet a Marhaus önkéntes címkézéséről, a rendelkezések törléséről és a számítógépes adatbázisok módosításáról. Először is röviden elmondom, hogy mit is tettem, ami a szarvasmarhák elektronikus azonosítását illeti EID ennek a javaslatnak az a lényege, hogy az elektronikus azonosítást elismerjük, mint az azonosítás egyik hivatalos módja a szarvasmarhafélék esetében. Ez a technológiai fejlődésnek köszönhető annak, hogy az EID-t Európában és harmadik országokban is egyre fokozottabban alkalmazzák. A javaslatban benne az is, hogy a technikai normákat harmonizáljuk azért, hogy az EID alkalmazása optimálissá válhasson, és teljes mértékben alkalmazni lehessen. A bizottság azt javasolja, hogy ezt önkéntesen lehessen megtenni a gazdaságok szintjén, vagy pedig a tagállamok azt is választhatják, hogy ezt kötelezővé teszik. Én ezt támogatom. Azok a gazdák, akik a technológiát hasznosítják, végrehajthatják. A kisebb gazdák esetében a gazdasági haszon nem olyan nyilvánvaló, akkor esetleg ők ezt nem választják, ezt az azonosítási módot. Támogatom ezt a megközelítést, de egy módosítást is azt is egy módosítást készítettem, az 1998 előtt született marhákat, szaros marhákat ne vonják ebbe az eljárásba be. Ami pedig az önkétes maros címkézés rendelkezésének törlését illeti, a bizottság azt javasolta, hogy ezeket a kívánalmakat töröljék, például az üzletekben, szupermarketekben, esetében Ez az egész eljárás túlságos bürokratikus terheket rót a gazdák, a gazdasági szereplőkre, és ennek haszna nem volt indokolt. A bürokráciát csökkenteni kell, egyszerűsíteni kell, a fogyasztók számára pedig be kell mutatni azt, hogy itt nem arról van szó, hogy a különböző rendeleteket felhigítják. Széles körben támogatjuk az MV bizottság javaslatát, ami pedig a számítógépes adatbankokat illeti és a felügyeleti hálózatokat a tagállamokban. Ez a bizottság technikai javaslata, amely kiegészíti az általa megvitatott, ismertetett javaslatokat az EID bevezetését illetően, vagyis a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítását illetően. Egy felügyeleti hálózatot is felállítanak, amelyet a tagállamok használhatnak a szarvasmarhafélék azonosítására. Javaslatok születtek az EID alkalmazására nézve a számítógépes adatbázisokban. Ez, erre a javaslatra vonatkozóan nem terjesztettem elő módosításokat, meglátjuk, hogy a gazdák hogyan fogadják az EID-t a szarvasmarhafélék esetében. Majd kiderül, hogy a technológia hogyan alakul, lehet, hogy ha ez egyszerűsítik, akkor vonzóbb lesz a gazdák számára potenciálisabban ez könnyebbé teheti a gazdák életét, főként ami a szállatállomány gazdálkodást illeti. Az elektronikus rendszerek a jövőben valószínűleg nagyon fontosak lesznek a harmadik országokba irányuló export esetén, és ez szükségessé teheti a rendszer alkalmazását. Az önkéntes jelleget illetően lehet, hogy a bizottság tanult valamit a CPAD vitából, és egyébként szívesen várom a képviselőtársak megjegyzéseit a két jelentéshez. Dziękujemy za prowadzenie. Köszönöm szépen a javaslatokat, a tájékoztatást. Az első hozzászóló Garcia Perez asszony lesz, a következő pedig Reimers. Köszönöm elnök úr, köszönöm Nikolson úrnak is ezt a mm, megközelítését a felvetéseit. Szeretnék utalni néhány dologra, ami elhangzott. Először is szeretném megjegyezni, hogy nem értünk egyet a bizottság javaslatával arról, hogy az önkéntes címkézést szüntessük meg. Fel kell, felül kell vizsgálni természetesen ezt a rendszert, de nem szabad kiiktatni. Az önkéntes címkézési rendszer esetén eznek, ezzel együtt fejlődött a piac, és felül kell vizsgálni ezt a rendszert. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy Spanyolországban a szarvasmarha piacon hatékonynak minősült ez a rendszer, és pontosan az ágazat kéri azt, hogy ezt szabályozzuk. Tehát szükségesnek tartjuk, hogy felülvizsgáljuk ezt a rendszert, de nem érthetünk egyet azzal, hogy az administratív terhek meghaladják a rendszer alkalmazását annak előnyeit, mert ha ez így lenne, akkor az ágazat nem akarna élni ezzel a lehetőséggel. Ami bennünket illet, a horizontális normák általi szabályozás kielégítő, de nem elég hatékony. Éppen ezért egy vertikális megközelítést, egy függőleges megközelítést akarunk, ami például a szárnyasoknál vagy a tojás piacának szabályozásánál létezik ez a függőleges megközelítés általánosságban a KPS esetén már létezik. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy meg kellene említenünk ezt a rendeletet és egyéb horizontális szabályokat is. Szerintünk egy közösségi keret kell, hogy létezzen az önkéntes címkézésre a szarvasmarha hús esetén, mint ahogyan az a szárnyasoknál is létezik. Tehát szükség van a harmonizációra, az egységes piacon belül, és mindenképpen el kell kerülni a piac torzulását. Köszönöm. Köszönöm. Peter Reimers következik. Köszönöm szépen. Először is örvendetesnek tartom azt, hogy a bizottság a modern technikát szeretné beépíteni a rendeletbe, ugyanakkor leszögezném azt is, hogy Inkább az önkéntesség kell, hogy az előtérben álljon a szarvasmarhafélék azonosításánál, hiszen itt vannak ugye hiányosságok is, tehát nem arról van szó, hogy ez az elektronikus azonosítás, ez minden hibától mentesen működik. Nem tartanám jónak azt, hogyha kötelezően bevezetnék ezt egyes tagállamok, mert akkor felmerülne az a probléma, hogy az ellenőrzéseknél a gazdának már nincs lehetősége arra, hogy bizonyítsa, hogy valóban megfelelően azonosította a szarvasmarhát. A probléma az ezzel az elektronikus azonosítással, hogy ezt nem lehet egyfajta füljelzésként felismerni a gazdaságban, hanem minden egyes alkalommal ezzel a leolvasóval kell gyakorlatilag az állatok után menni. Tehát hogyha hiányos az azonosítás, akkor ez csak később tűnhet fel egy adott gazdasági üzemben. Tehát kell egyfajta rugalmasság, rugalmassági intézkedések szükségesek, és bizonyos tolerancia is, mert máskülönben ez problémát idéz elő a gazdaságban. Tehát fontos a modern technika bevezetése az azonosításnál, de először is ez általánosságban önkéntes alapon kell, hogy megvalósuljon, hogy egyáltalán megismerjük azt, hogy milyen hibái vannak ezenek a rendszernek, hogy ezeket kiiktassuk, és ha már megérett a rendszer, akkor tudunk tovább lépni hogy egyáltalán lehetővé tegyük később a kötelező alkalmazást de hogyha megadjuk a lehetőséget a tagállamoknak, hogy kötelezően bevezessék, akkor ez nagy ellenállást eredményezhet a gyakorlatban. Ha például megfontoljuk azt, hogy ott vannak ugye a szarvasmarhák az istálóban, a régi rendszer persze ez sem tökéletes, de legalább azáltal, hogy látom az állatot, meg tudom állapítani, hogy hiányzik a füljelzés, az elektronikus azonosításnál minden egyes alkalommal egy szkennerrel kell, hogy oda menjek az állathoz, hogy megállapítsam, működik-e a jelzés vagy sem. Ez nem, hogy kevesebb terhet jelenteni a gazdának, hanem éppenséggel többet az ellenőrzések ugyanis nehezebbé válnak, és mindig számítani kell a gazdának arra, hogy az Európai Unió ellenőrzi. Éppen ezért szerintem az lenne fontos, hogy csak önkéntes alapon valósuljon meg ez a rendszer, hogy egyáltalán lehetővé tegyük azt, hogy a gazdák ezt elfogadják. Inkább párbeszédet kellene kezdeményeznünk a gazdákkal, ahelyett, hogy fentről rájuk kényszerítjük ezt a rendszert, vagy hogy lehetővé tegyük a tagállamok számára azt, hogy kötelezően bevezessék ezt hiszen a gazdák számára is fontos a modern technológia, szívesen támogatják, amennyiben ez tényleg működik. Köszönöm. Elizabeth Köszinger asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm James Nicholsonnak is a jelentést. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági ágazat képviselői. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nyomon követhető legyen a rendszer, és az önkéntes azonosítás mindenképpen egy további fontos lépés ebben a folyamatban. Én személy szerint ellenőrzöm az önkéntes azonosítással kapcsolatos rendelkezések törlését. Ausztriában mi ezt már megvalósítottuk a gyakorlatban, több kezdeményezés született, és mind az önkéntes azonosításra épültek, és nagyon jól működik a rendszer. A fogyasztók is támogatják ezt, tehát úgy gondolom, hogy ha megnézzük a ráfordítást, illetve a rendszer hasznát, akkor ez mindenképpen arányos. Persze támogatom azon törekvéseket, amelyek arra irányulnak, hogy elkerüljük a bürokráciát, mert nagyon fontos, hogy ez az egész rendszer a végrehajtás során megvalósítható legyen. De természetesen kell, hogy legyenek ellenőrző, ellenőrzések, hogy megállapíthassuk valóban működik a rendszer, el kell kerülni a visszaéléseket. Az elektronikus azonosítás esetén pedig teljes mértékben egyetértek az előttem szólóval. Arra kell, hogy a hangsúlyt helyezzük, hogy a hiba kvóta, illetve hogy az esetleges hibák ne a gazdákat sújtsák. Meg kell állapítani, hogy a technológia megérette már, éppen ezért támogatom azt, amit az előadó is mondott ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egnyú úrja szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék mindent támogatni, mindent, amit Rémer asszony mondott, aki maga is gyakorló gazda, és a józan ész kerekedett felül, mindabban, amit elmondott, hogyha egy átláthatatlan rendszert kötelezővé tesszük, ez biztos recept a katasztrófára. Ezt mi nem vezetetjük be, csak akkor, hogyha mindenképpen biztosak vagyunk abban, hogy ez működik. Olyan rendszert kell alkalmazni, amely valóban működik, és amelyet e, a gazdák is alkalmaznak, vagyis hogy elektronikus azonosítót e, alkalmaznak a gazdák, a nyáj e, esetében, és ők lesznek a kísérleti alanyok, majd kiderül, hogy érdemese használni, beválik-e, és akkor mi is megállapíthatjuk, hogy ennek van létjogosultsága, de jelen pillanatban mindenképpen nemet mondunk rá. Köszönöm szépen. Nincs több hozzászólási kérelem, éppen ezért arra kérem a bizottság képviselőit, hogy mondja el ő is a véleményét. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a tisztelt képviselőknek, ezeket a megjegyzéseket, rendkívül értekesek ezek számunkra, és figyelembe fogjuk venni mindezeket a megjegyzéseket, ami a szarvasmarha félék elektronikus azonosítását illeti. Az Agri főigazgatóság beli kollégák megküldik a kérdésekre a válaszokat. De én is szeretnék néhány dolgot megvilágítani az elektronikus azonosításról rövid leszek természetesen. Néhány képviselő elmondta, hogy az önkéntes megközelítést támogatják, és nem a kötelező. Azután szóltak arról is, hogy felülről lefelé irányuló párbeszédre van szükség, valamint a, a gazdákat tengeri malacként kellene alkalmazni a technológia kipróbálására, majd kiderül, hogy ez a technológia pontosan nyilván tudja tartani az állatállományt. De én ezt egyszerűen megválaszolom. A párbeszéd már elkezdődött, ahogy ezt a tisztelt képviselők javasolták a célunk az, hogy ne legyenek nagyobb nehézségek, azért mert az érintettekkel, a gazdák szervezetével, a különböző ágazatokkal, a húsiparral nem konzultáltunk. Lesz kerekasztal beszélgetés az érintettekkel, megbeszéljük, hogy melyik az a technológia, amely számukra a leghasznosabb a gyakorlati tapasztalatok alapján. Most nem akarok a részletekbe belemenni, de a konklúziók a következőek a megbeszélés után. A technológia a rádiófrekvenciás azonosításon alapuló elektronikus azonosítási rendszer, ezt a szarvasmarha félék esetében fogják kipróbálni. Voltak már tagállami tanulmányok, kutatóintézetek, amelyek ezzel foglalkoztak, és foglalkozni fognak. A második konklúzió az biztosítani kell az, hogy igen magas szintű pontosságot nyerjünk, és bizonyítsuk, hogy ez a jó rendszer, ezt lehet piacra dobni, vagyis az, ami elérhető a piacon, a kereskedelemben, az igen magas minőségű rendszer legyen. A tapasztalatokat a különböző állatfajták esetén kell kidolgozni. A bizottság mielőtt bármely technológiát javasol, nem akarja laboratóriumként kiterjeszteni ezt a munkát a gazdákra. De ezt a lovak, a kisállatok, háziállatok, a jufélék esetében is alkalmazzák, kettelésből tartott állatok esetében is. De mivel a mezőgazdasági bizottságban vagyunk, tudni kell, hogy mi a szándékunk az ágazattal. Nemzetközi szinten akarunk-e versenyképes szektort teremteni? Ausztrália, Kanada, Argentina, ahol a legjobb minőségű marha húst eh, állítják elő, szintén alkalmazzák az elektronikus azonosítási rendszert. A lényeg az, hogy mit akarunk kezdeni ezzel az ágazattal, előrelépni, vagy hátul kullogni, nyomra, nyomunkövetést eh, akarunk-e, vagyis eh, És természetesen az elnök úr engedélyével az Agri főigazgatóságbeli kollégám kiegészíteni a mondottakat. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr, kiegészításként. Köszönöm Nikolson úrnak a kitűnő jelentést. A javaslatunkra a következő a magyarázat. A kötelező önkéntes címkézés a kergemarhakor válság után fogalmazódott meg. Most már horizontális szabályozásunk van, amelyet a közelmúltban fogadtunk el, nem sokára alkalmazzák, és a marhahús, mint más hús is valamint a, a szárnyas hús és a sertéshús esetében is voltak reklamációk, nem akarunk nagy adminisztratív terheket létrehozni, sőt, ezeken könnyíteni akarunk. Volt azért némi habozás, néhány tag állam között a rendszer törlését illetően, tehát az önkéntes marhaus címkézés rendelkezéseinek törlését illetően. A lényeg az, hogy a horizontális szabályozás keretében fogadunk el mindent, és az országok a nemzeti rendszerükön belül fogadhatják el, a nemzeti rendszerükhöz igazíthatják majd a rendelkezéseket. Itt a vannak marketing normák is a szárnyas sok esetében, és ahogy Nikolson úr mondta, itt vannak hagyományos tenyésztési módok, amelyeket figyelembe kell venni. Mi azt javasoljuk, hogy ezt a specifikus marhaús címkézésnél alkalmazott rendszert törölni akarjuk, a horizontális rendszer jegyében pedig másképpen kívánunk eljárni. Köszönöm szépen. Akkor most úgy veszem, hogy az előadó is szeretne néhány konklúziót levonni. James Nicholsonnak adom meg a szót, akinek a mikrofonja sajnos nincs bekapcsolva. Köszönöm a szót, érdekes volt meghallgatni a különböző véleményeket. A többi kérdéshez viszonyítva azért ez nem a legizgalmasabb téma itt a bizottságunkban, és nem fog ez olyan nagy vitákat kiváltani, mint más témák. Meghallgattam a bizottság véleményét, és a képviselők véleményét, hogyha önök bármilyen módosítással akarnak élni, várom ezeket. Kicsit visszagondolunk a szörnyű kerge marhakor időszakra, akkor a gazdák nem akarták megváltoztatni a címkézési rendszert, azért, hogy látható legyen az állatok száma, azonosítási száma, sok idő kellett, a címkézés bevezetéséhez, de most fejlődés van, a technológia javul, egyre olcsóbb lesz az elektronikus azonosítás, elérhetőbb lesz, hát biztos, hogy ez megtörténik, és ez lesz a jövő útja. Nem tudom, hogy ez holnap, vagy öt év múlva történik meg, de amikor az iparág észszerű árakon árusítja ezt, akkor ez megtörténik, és biztos, hogy könnyebb út lesz ez hosszú távon, de nem szabad kierőszakolni, erőltetni, hiszen most a költségek dominálnak, de itt javítani kell, és a rendszeren, és akkor biztos, hogy elérhető lesz. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, és várom a tisztelt képviselők esetleges módosításait. Köszönöm szépen. A módosítások leadásának határideje március 29, 12 óra. Egyébként úgy gondolom, hogy érdemes megvizsgálni az, hogy a különböző változások az informatikai rendszerben milyen eh, helyzetben bejutatnak bennünket eh, a kap 2013 eh, után körébe tartozik mindez. Köszönöm. Most pedig átérünk a következő napi rendi pontra, amelyet a délutáni ülésről hoztunk át. Egy olyan eh, témára vonatkozik, amelyel gyakran kell foglalkoznunk. Az állatok szállítás közbeni védelme János Wojciechowskinak adom át a szót az előadónak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! Egy ö, olyan tervezetről van szó, amelyet a kollégákkal együtt dolgoztam ki, és akiknek mellesleg szeretnék köszönetet mondani az együttműködésükért. Ez a jelentés tervezet, amelyet megtalálhatnak önök előtt, egy bizottsági közleményhez kapcsolódik, amelynek témája az állatok szállítására vonatkozó 2005-ös irányelv. Egy értékelésről van szó, azt értékeljük, hogy ez a rendelet hogyan működik, és bíráljuk is, hangsúlyoznám, hogy bírálunk számos olyan pontot, amelyek a bizottsági közleményben szerepelnek. Ezek közül szerettem volna kiemelni a leglényegesebbeket. A bizottság közleménye arról ír, hogy az állatok szállítása, hosszú távú szállítása egyre nagyobb méreteket ölt, és valószínűleg ezt mindenképpen korlátoznunk kellene sokkal több állatot szállítanak most, mint a 2005-től 9-ig tartó időszakban. A szarvasmarha esetében 8%-os volt a növekedés, a sertés esetében pedig 70%-os. Egyre több az olyan állat, amely beutazza Európát, és gyakran hosszú távú utakról van szó. A jelentéstervezet célja pontosan az, hogy az ilyenfajta szállítást korlátozzuk, tehát kevesebb állat utazzon az európai utakon. A bizottság nem tudta teljes mértékben értékelni, hogy milyen költségekkel kapcsolatos az ilyenfajta fuvarozás, ugyanis a költségek rendkívül szerteágazóak, hogyha például általánosságban beszélünk az állatok szállításáról, de figyelembe kell vennünk azt, hogy a hosszú távú szállítás különböző költségeket eredményez. Van egyfajta, költség, van egyfajta környezetvédelmi vonzata is, és ez természetesen kifejeződik aztán a hús árában, amelyet a fogyasztók fizetnek meg. Tehát tükröződik ez a fogyasztói árakban. Ez pedig alig szolgálja a fogyasztók érdekeit, és természetesen az állattenyésztők érdekeit sem. Hiszen ők sem akarják azt, hogy az állatok túl nagy árral kerüljenek aztán a piacra. Éppen ezért fontos lenne, hogy az állatokat az állattenyésztőhöz egy közelebbi helyen értékesítsék. Ez előnyös lenne a vidéki térségek számára is, csökkenne a szállítás költsége. Tehát az lenne a cél, hogy a húst szállítsuk, ne pedig az állatot, hiszen az állatot is megterheli a szállítás, és ez aztán tükröződik a hús minőségében is. Tehát számos negatív aspektus szerepet játszik itt, és mindenre rámutattam a jelentéstervezetben. Továbbá a jelentéstervezetben arról is írok, hogy korlátozni kell a szállítási időt a vágóhídon, a vágóhídi állatok esetében. Tehát, ha vannak olyan állatok, amelyeket aztán egy másik helyre szállítanak, az állattenyésztők számára fontos, hogy ezek eh, az állatok ne legyenek kitéve a szállítás, szállítás során eh, szenvedésnek. De ha olyan állatokról van szó, amelyeket eh, a vágóhidra visznek, akkor őket gyakran egyfajta nyersanyagként kezelik, és így nem, nem teljesítik a szállítási követelményeket. Ezt a bizottsági közleményben is szerepel, valamint abban a jelentés tervezetben is, amelyet most ismertetek önök előtt. Úgy tűnik, hogy a szabványok, az előírások nem működnek előképpen, És egy aláírásgyűjtő akció sikerrel zárult, és ezt követően sikerült megállapodni abban, hogy 8 órában rögzítsék a vágóállatok szállítását. Talán, egyfaj, talán ezt lehetne jobban kidomborítani módosító indítványok formájában, ha már ezzel a nyilatkozattal ezt sikerült elérni. Az Európai Parlament a nyilatkozatban kifejtette azt, hogy támogatja azt, hogy a szállítást korlátozzuk, éppen ezért Véleményem szerint ezt tükrözni kellene ebben a jelentéstervezetben is. Ami pedig a kivételeket, a mentességeket illeti, a különböző kollégákkal erről is eszmét cseréltem, beszéltünk a példákról, beszéltünk arról, hogy szükséges-e egyfajta bővebb szállítási idő. Természetesen a rugalmasságot érdemes biztosítani, hiszen földrajzi okok is ezt szükségessé tehetik. De természetesen különböző érdekek is itt érvényesülnek, vannak humanitárius szempontok. Fontos, hogy az állatokat ne tárgyként kezeljük, hanem érző lényekként. És ott vannak aztán természetesen a gazdasági érdekeltségek, illetve a környezetvédelmi szempontok. Mindebből láthatjuk, hogy ez a szállítás, ami egyébként rendkívül költséges, egyéb költségeket is eredményez, ami nem jó a fogyasztók és az állattenyésztők számára sem, illetve az ágazatban dolgozók számára sem. Mindezt kifejtettem ebben a jelentés tervezetben, és ennyi lenne, elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen Wojciechowski alelnök úrnak. Most pedig megnyitjuk a vitát, de már most szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy az állatok szállításával kapcsolatosan a titkásság elkészített egy táblázatot, amit majd eljuttatunk mindenkihez. Ez egy olyan táblázat, amelyben látható az állatok száma fajokként lebontva. Olyan állatokról van szó, amelyeket az Európai Unióban szállítanak, tehát ebből el tudjuk képzelni, hogy milyen horderejű ez az egész jelenség, tehát fontos ez a táblázat feltételezem, hogy az előad is egyetért. Körülbelül 30 millió sertés, 4,5 millió szarvasmarha, élő szarvasmarha közlekedik az európai közutakon, és aztán persze több millió egyéb fajhoz tartozó állat. Tehát ezeket az iránymutatásokat megtalálhatják, mert hát tudnunk kell, hogy miről is beszélünk. Michel Dantán, majd Brita Reimers. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak a prezentációt. Olyan témáról van szó, amely egy érzékeny, emlékeztetett rá elnökünk, hogy milyen állat tömegről van szó, akik közlekednek útjainkon a tagállamok között. Nagyjából alá tudom írni, ami elhangzott. Az el Agri szakbizottságban azonban szokás kritizálni, hogy túl sok az adminisztráció. Egyszerűsítést szoktunk követelni, és gyakran azt is, hogy nagyobb legyen a szubszidiaritás. Márpedig ebben a jelentésben, például a hármas bekezdésben és a tízes bekezdésben azt látom, hogy plusz adminisztrációt kell ö, felállítani, plusz papírokat kell kitölteni. Ebben nem tudjuk támogatni az, a jelentéstevőt, a, az irányelvet vagy a rendeletet, majd a tagállam kell alkalmazza. A bizottság ezt ellenőrizni fogja. Ez csak természetes. Azt hiszem, nem az a feladatunk, hogy arra ihlessük a tagállamokat, hogy még nagyobb adminisztráció, még több papír legyen. A jelenleg létező szervezetben kell tudni ellenőrizni a végrehajtást. A bizottság a vállalatoknál, a vágóhidokon akar plusz információt szerezni. Igen, ott is van az információ. A nemzeti hatóságok végezenek felmérést, ellenőrizzék, hogy pontos-e az információ. De szerintem nem lehet rendszeresen megkérdőjelezni az összes gazdasági szereplőnek a szava hihetőségét. Elnök, köszönöm szépen, Michel. Brita Reimers, utána Garcia Perez asszony. Köszönöm szépen. Először is én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentésért. Van egy általános problémánk, nevezetesen, hogy az európai jogszabály alkotást, az európai jogszabályokat nem alkalmazzák kellő mértékben a tagállamokban, a szállításnál is ez a helyzet. A végrehajtás nem kielégítő, vannak ugye jogszabályok, rendeletek, de ezeket nem alkalmazzák. Éppen ezért úgy gondolom, hogy határozottabban hangsúlyt kell helyeznünk a most létező hatályos irányelvek alkalmazására nem lehet az, hogy ugye jó, új jogszabályokat dolgozunk ki, ugyanakkor a régi hatályos jogszabályokat még nem is alkalmazzák. Gyakorlatilag, ha új irányelvet hozunk létre, ezzel nem érünk el különösebben sokat. Továbbá hogyha az időtartamról, a szállítás időtartamáról folyik a vita, szerintem ez így elég sekély vita, mert szerintem a minőséget is figyelembe kell vennünk. Ha a szállítás minőségi szempontból jó, ha magas a minősége, fontos, hogy az állatok számára elviselhető legyen a szállítás. Továbbá nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy az időbeli korlátozás pont az általunk egyébként támogatott KKV-kat sújtja. Több, gazdaságot, több gazdasághoz kell elutazni, eljutni, hogy onnan begyűjtsék az állatokat, és a szállítás akkor kezdődik, amikor az első állatokat felrakják a teherautóra. Tehát az állatok begyűjtésénél már rengeteg idő telt el, anélkül, hogy egyáltalán a vágóhídra elindult volna a jármű. Tehát ezt is figyelembe kell venni, és bizonyos strukturális régiók, itt nem feltétlenül hegyekről vagy szigetekről beszélünk, akár a sűrűn lakott területeknél, ahol kisebb struktúrájú a mezőgazdaság, ott is nagyon hamar elérhetik a nyolc idős korlátot, még mielőtt egyáltalán elkezdődött volna az állatok tulajdonképpeni szállítása. Tehát ezt is figyelembe kell venni, úgyhogy ha pusztán az időről vitázunk, úgy gondolom, hogy ez eh, mellőzi a részleteket. És egyébként a vitát tudományos alapokra kell helyeznünk. Az is fontos, hogy a gazdáknak megadjuk a lehetőséget, hogy a piacon részt vegyenek. Tehát a különböző vágóhidak között választási lehetőséget kell biztosítanunk számukra. Mert lehet, hogy egyes gazdaságok számára nincs is választás, tehát pusztán azért, mert regionális szinten kevés a vágóhíd, és nem megfelelő a verseny. Úgyhogy egyfajta indirekt monopolizáció jöhet létre, és korlátozzuk a gazdák lehetőségeit tehát erre is érdemes lenne választ adni. És amikor arról beszélünk, hogy az idő, a szállítás ideje stresszt eredményez, ez pusztán egy tényező, nem pusztán ez idézi elő a stresszt az állatoknál, hanem fontos a szállítás minősége. Er, ebben a tekintetben nagyon jó előírások léteznek egyébként, amelyeket jobban kellene ellenőrizni tehát a már hatályos jogszabályok alkalmazását javítani kell. Ezeket a jogszabályokat, a kritériumokat, a szállítás kritériumait tudományosan megalapozott döntések formájában hoztuk létre. És amikor az állatok kirakodásáról van szó, és ugye ott állnak az állatok, ez is egy nem lebecsülendő stressz tényező az állatok számára. Egy idegen hely, ahol kirakodják őket, ahol idegen állatokkal, akár órákon keresztül állnak, ez is stresszt idéz elő, tehát itt ugye olyan állatokkal vannak együtt, amelyek nem a saját fajtájukhoz, a saját állományukhoz tartoznak, úgyhogy erre is oda kellene figyelnünk ugye etetik az állatokat, itatják őket és pihentetik őket, de ez nem pihenés az állatoknak, úgyhogy ez is stresszt idéz elő náluk. Tehát a 8 órás kampány szerintem leegyszerűsíti az egész kérdést. Őszintének kellene lennünk, és azt kellene mondanunk, hogy mindazok, akik ezt a 8 órás kampányt támogatják, Ezeket a kollégákat szeretném megkérdezni akkor, amikor vágóhidakat akarunk létrehozni a térségekben, akkor jó lenne, hogyha pont ezek az emberek ott a vágóhidak előtt támogatnák a vágóhidak létrehozását, és nem elleneznék őket, mert azok, akik azt akarják, hogy, akar, hogy korlátozzuk az állatok szállítását, ők szembe helyezkednek az új vágóhidak létrehozásával. Tehát jó lenne, hogyha az állatvédőket is bevonnák. Aki ellenzi az állatok hosszú szállítását, az jó lenne, hogyha támogatná az új, kisebb vágóhidak létrehozását is. De nem csak szóban, hanem ahogyan az állatok szállításánál aktívan fellépnek, jó lenne, hogyha itt is aktívá válnának, méghozzá ott, a helyszínen. Ennyit mondanék erről. Úgy gondolom, hogy ez a vita mindenképpen folytatódik majd még, és módosítókat is előterjesztek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Brita. Gercia Perez asszony, Paulsen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm az előadónak, hogy felvázolta a fő elképzeléseit ebben a jelentéstervezetben. Először azzal kezdeném, hogy Reimers asszonynal egyetértek az értékelésében hozzászólásának az elején mert én is úgy gondolom, hogy ami rendkívül fontos, az az, hogy a jelenlegi jogszabályok már rendelkeznek az összes olyan eszközzel. Tehát itt nem arról van szó, hogy új szabályokat kellene kidolgoznunk, vagy új jogszabályokat kellene alkotnunk, hanem azokat kellene alkalmaznunk, amelyek már amúgy is léteznek, és amelyeket egyébként nem mindig alkalmazunk. Tehát meg kellene keresni ezeket az elemeket, amelyek által a jelenlegi jogszabályok alkalmazása javulhatna. Számos kérdést hallhattunk már, úgyhogy két dologra helyezném a hangsúlyt. Egyfelől, ami a 8 órás időtartamot illeti, az előadó említette, hogy volt egy írott nyilatkozat, amely megszerezte a kellő támogatást aláírások formájában. Ez igaz, én nem is akarom ezt bagatelizálni. Fontosak az ilyen kezdeményezések persze, de el kellene gondolkoznunk azon, hogy akkor a vita gyakorlatilag értelmetlene itt a bizottságban. Tehát át kellene gondolnunk, hogy mi is a mi munkánk szerepe. Fontos, hogy a bizottságokon belül folyjon a munka, a vita, és eh, hogyha megvitattuk a különböző elképzeléseket, akkor azt követően próbáljunk meg egy közös nevezőt találni. Máskülönben azt hiszem, hogy eh, a munkánk abban merül ki, hogy a különböző kérdésekhez aláírásokat gyűjtünk, de nem vitatjuk meg a lényegi kérdéseket, és nem gondolkozunk el a fontos dolgokon, és nem keresünk közös eh, pontokat, amelyekben a kollégák egyetérthetnek. Éppen ezért hangsúlyoznám, ahogyan azt többször kifejtettem már a 8 órás szállítással kapcsolatban, nincs olyan jogalap, amelyből kiderülne, hogy ez a legjobb alternatíva. Vannak olyan esetek, amelyekben ez pozitív lehet, bizonyos állatfajok esetében, más esetekben akár negatív is lehet, illetve meg kellene fontolnunk, hogy miért 8 óra, miért nem 3 óra például bizonyos állatfajoknál. Tehát semmilyen jogalap nem indokolja ezt. És volna még valami, amit jó lenne, ha valaki elmagyarázna nekem, tényleg hálás lennék, miért beszélünk 8 óráról a vágóhídra utazó állatok esetében. Úgy értem, hogy ha meghatározzuk a 8 órás szállítási időt az állatokra vonatkozóan, akkor ez bármilyen fajta állatra kellene, hogy vonatkozzon, nem pusztán azon állatokra, amelyeket a vágóhídra szállítanak. Talán azért, mert ez az életük utolsó szakasza, és akkor így kényelmesebb a szállítás, vagy könnyebb. Tehát jó lenne, hogyha valaki elmagyarázná, hogy miért csak a vágóhídra szállított állatok esetében határozzuk meg a 8 órát. Ha ez a megoldás, akkor jó lenne azt is tudni, hogy van ehhez valamilyen jogalap. Tehát szerintem ez az élőállatokra kell, hogy vonatkozzon, nem pusztán a vágóhídra szállítandó állatokra. És még valami, amiről többször hallhattunk a társadalmi költség. Ugye értem a gazdasági költségeket, illetve a környezetvédelmi vonatkozásokat, de szeretném tudni, hogy mire gondolunk, amikor társadalmi költségekről beszélünk. Végezetül pedig fontosnak tartom, hogy figyelembe vegyük bizonyos földrajzi térségek helyzetét, amiről több alkalommal beszéltünk a periférián található tagállamok nyilván sokkal inkább kivannak téve bármilyen fajta kezdeményezésnek, amelyek a szállításhoz kapcsolódnak. És végül azt szeretném még megjegyezni, hogy remélem találunk a módosítók előterjesztése során is egy olyan álláspontot, amely tényleg elfogadható, és amely által tényleg javítjuk a jelenlegi jogszabályokat, amelyek ugye az állatok szállítására, az állatok jólétére vonatkoznak. Remélem, hogy ezt megtaláljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Polszen asszony. Schmidt úr. Köszönöm szépen nagyon Valcsakovszki úrnak a végzett jó munkáért. Nagyon érzékeny kérdés volt, nagyon érzékenyen foglalkozott vele. Van, amit nem elég részletesen vitattunk meg, például az egészségügyi kérdést, és hogy a betegségek terjedhetnek a hosszú szállítás alatt. Van valamiben egyetértünk, jobb lenne a húst szállítani hosszasan, és nem magukat az állatokat, amikor hosszú távról van szó. És van egy sokoldalú probléma a helyi és regionális vágóhidak. Azt hiszem, hogy kezdeményezés szükséges ebben a szakbizottságban, hogy ezt más oldalról közelítsük meg Értem, hogy a vita a helyi vágóhidakról szól. Sok minden felmerült a vita során, de vannak komoly előnyök abban, hogy egy hálózatba törüljenek a helyi vágóhidak. Nem csak az állatok levágásáról van szó, hanem a vidékfejlesztésről, általában. Ez hozzáadott értéket jelentene a minőség szempontjából. Azt hiszem szükség van arra, hogy jobb legyen az ellenőrzés, jobb legyen a végrehajtás, több erőforrásra van szükség, hogy végrehajtsuk a, az ellenőrzéseket. Kéne egy FBI idézőjelben az ellenőrzésre vannak olyan tagállamok, ahol megvan a megfelelő szervezet erre. A tagállamok maguk egyedileg felelősek azért, hogy meglegyenek a felhatalmazott szervek. Nem hiszem, hogy bele kellene avatkoznunk a tagállami szervezetbe. De valami hiányzik itt, mégpedig a GPS monitoring rendszer, a műholdas monitoring monitoring rendszer. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos része a végrehajtásnak. És van egy politikai kérdés is, ami felmerül olyasmiről van szó, ahol nagyon elővigyázatosnak kell legyünk. Több mint egy millió aláírásunk van a nyolc órás szállítási kampányjal kapcsolatban. Ezt nem szabad elfelednünk, ezért együtt ki kell dolgozzunk egy jó kompromisszumot, megtalálni az egyensúlyt a valóság, a helyszíni valóság és a nyolc órás szabály között. Én magám, magam is aláírtam ezt a nyolc órás szabályt, Tudom, hogy gyakorlatban azonban ez nem a legészszerűbb alternatíva. Az a javaslatom, hogy koncentráljunk a kompromisszumra Vegyük alapul a gyakorlatot, van már megfelelő tudásunk ezzel kapcsolatban. Az EFSA szakértői azt mondják, hogy 8 óra, mint abszolút határérték nem a legjobb. Különböző állatokról beszélünk, különböző korú állatokról, és elsősorban azt kell tudni, hogy a szállítás körülményei számítanak az állatok jóléte szempontjából. Ez a lényeg. Még a rövid utazás is jó körülmények között kell történjék. Megfelelő szellőztetés, hűtés, fűtés, illetve víz ellátás. Nem csak a 8 órás szabály számít. A tényekből kell kiindulni, abból, hogy miért vagyunk felelősek. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen, Porszon asszony. Porszon asszony, amit hallottam, arra indít, hogy megkérjem a titkárságot, hogy pontosabb információt kapjunk. Mert főleg a szarvasmarha féléknél nem arról van szó, hogy vágás céljából szállítják az állatot, hanem hizlalás céljából. Például Olaszország esetén e, másfél millió szarosmarhát hozunk Franciaországból, 500 ezret Németországból állaton számít, áll, lábon szállítjuk, fiatal állatokról van szó, Olaszországban egy évig fogják hízlelni őket, és utána fogják levágni. Nem arról van szó, hogy a vágóhíd messze lenne a tenyésztési helytől, nem lenne gazdaságilag rentábilis, ha így járnánk el. Tehát amikor a Vojkicsovszki jelentésről döntünk, akkor erre gondoljunk. Kérem a titkárságot, hogy ezt pontosítsuk, mert ez más perspektívába helyezi a problémát. Tudnunk kell, hogy Európában mi történik. Smith úr. Thanks, President. I'll uh, start by... Köszönöm szépen, elnök úr, a Skót társaság tiszteletbeli elnöke vagyok, és így kérek szót eme minőségemben. Biztosan nem volt könnyű a jelentés összeállítása, hiszen meg kell találni az egyensúlyt a különböző érdekek között sok mindennel együtt tudunk élni. Könnyebb húst szállítani, mint állatokat. Olcsóbb is. A vágás céljából történő szállítás, amit Gertya Pérez kollega is mondott, más előbírálás alá esik. Azt hiszem, hogy ez érzés alapján állapítottuk így meg, és nem adatok alapján. Az emberek azonban szeretnék, hogyha a 8 órás határ meg lenne. Kérdés, hogy ez praktikus-e, végrehajtható-e? A magam részéről úgy látom, hogy megfelel az egyensúly a ö, fő problémák között. Nincs elég ö, adat azonban. Ö, például a hús ár ö, befolyásolná a megfelelően informált döntést. Ö, több bürokrácia semmiképp sem lehet, hogyha ö, jogszabályt hozunk, azt megfelelően kell alkalmazni, az tény. Meg kell bizonyosodni a felől hogy a tagállamok ezt komolyan veszik, márpedig ez nem így történik sok tagállamban. Tetszik az ötös bekezdés, ahol kimondják, hogy több adat kell a bizottságtól, nem csak az állatok számáról, honnét, hová szállítják őket, hanem a döntéseinket alá kell támasztani adatokkal, például a költségekkel kapcsolatban. Az EU legyen koherens, saját jogszabályaink meg kell feleljenek egymásnak, harmonizálniuk kell komoly probléma van más EU jogszabályokkal. Van, amit nem tudunk változtatni. Skóciában tudok példákat, amikor helyi vágóhidakat be kellett zárni. Azért, mert nem voltak gazdaságosak komoly implikációk vannak. Más EU jogszabályok állítottak komoly probléma elé bennünket. Ami a kilences bekezdés illeti, azt hiszem, hogy ez a leginkább vitatottabb rész. A nyolc órás határt komolyan meg kell gondolnunk. Erről még vita folyik. Nem tudom, hogy mennyire kívánatos ez a szabály. Még nincs elég adatunk. Itt a földrajzi körülmények is kell befolyásolják a döntést a 8 órás határ egyes fajoknál megfelel, másoknál nem az én ö, országomban. Tudom, hogy ez nem fog működni. Gondolom, hogy más országok is így vannak vele, hogy általában nem lehet ezt ö, mindenre kiterjeszteni. Ö, azt hiszem, hogy a jelentéstevő megtalálta a megfelelő egyensúlyt. Fogunk módosított benyújtani, de arra kell koncentrálni, hogy mit tudunk közösen elfogadni és azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy nincs elég adat. Köszönöm. Martin Usling és Elizabeth Jegő. Igen, én is csatlakozhatok, mert ez az egymillió aláírás, ez a nyolc órás kampány, azt hiszem ezt komolyan kell vennünk mindenképpen és a feladatunk, hogy a gyakorlatba átöltessük a jogszabályt. Ugye hallhattuk, hogy nem lehet eleve azt mondani, hogy mi az, ami nem működik, nem lehet ezzel kezdenünk a vitát. Számos kérdés elkerülhető a szállítás során, ez a helyzet. Például, hogyha négy év alatt a szállítás mértéke 70%-kal nőtt, akkor azt hiszem, hogy ez azért egy probléma. És nem lehet, hogy az állatvédőket odállítjuk a vágóhidak elé, hogy kérjék, azt követeljék, hogy több vágóhíd jöjjön létre. Németországban láthatjuk, hogy ott csak nagy vágóhidak vannak, abszolút mértékű koncentráció figyelhető meg, és amiről itt igazából szó van, amiben meg kell állapodnunk, az az, hogy a regionális struktúrákat ösztönözzük. Talán a második pilléren keresztül lehetne ezt jobban felépíteni, a regionális struktúrákat. Mert az sem lehet normális, hogy Svédországból, Szicíliába szállítjuk a sertéseket azért, mert ott a helyszínen nincs már termelés. Tehát az ilyenfajta körforgást nem csak a levágásnál, hanem más területeken is a termeléstér, illetve a tenyésztésnél, az állatok felnevelésén és a levágásánál is figyelembe kell vennünk. De persze különbséget kell tennünk a tenyészállatok és a vágóállatok között. Ezt már csak a logika miatt is meg kell tennünk. Azt hiszem a múltkor is elmondtam, hogy nem lehet megszüntetni a lósportot Európában csak azért, mert azt mondjuk, hogy 8 óránál hosszabb időre ideig nem lehet szállítani az állatokat. Tehát azért nem mindegy az, hogy a tenyészállatokat szállítjuk, vagy például a lósporthoz az állatokat, vagy a vágó állatokat. Ez azt hiszem, hogy az állattenyésztők számára sem mindegy. Úgyhogy itt mindenképpen különbséget kell tennünk. És még valami, amiben azt hiszem érthetünk, akár meghozhatjuk itt a legszebb határozatokat is, és lehet, hogy a legszebb, legjobb dolgokra törekszünk, de ha az ellenőrzésnél azt állapítjuk meg, hogy az alkalmazás nem megfelelő, akkor az egész nem ért semmit. Tehát ezt is szem előtt kell tartanunk. Köszönöm szépen, Mártin, Elizabeth Jegle, majd Egnyú kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Azon csodálkozom, hogy Martin Heislinger, hogy lehet az, hogy számos pontban egyetértek. De szeretnék megjegyezni valamit. Az előadó akinek egyébként köszönetet mondok a jelentésért, mert ez egy tényleg kiegyensúlyozott jelentés, azt mondta, hogy teljesen mindegy a gazdák számára, hogy a vágó állatokat hogyan szállítják, legalábbis én ezt így értettem. Azt hiszem, hogy alig ha mindegy a gazdáknak, hogy hogyan szállítják a vágó állatokat. Ez egyszerűen így van. És a vitából is ez kiderült. Itt egyfajta kényszerhelyzet jött létre a különböző jogszabályok miatt a tagállamokban, és éppen ez a probléma, amely a vágvállatokat érinti, hiszen gyakran az ő szállításuk a legrosszabb a tenyészállatok, a hízóállatok első osztályú körülmények között utaznak, mert ugye fontos, hogy jó körülmények között érjenek el a rendeltetési helyükre, de a probléma éppen a vágóállatoknál figyelhető meg. A 8 óráról folyik a vita, én ezt nem akarnám a szőnyeg alá söpörni. Igenis, hogy beszélnünk kell erről, és meg kellene fontolnunk, hogy mennyi időt vegyen igénybe a kirakodás, milyen feltételek között kell ezt lebonyolítani, 8-10 órás is lehet akkor a szállítás. Figyelembe kell venni a körülményeket, és ez nagyon fontos. Ami pedig a regionális struktúrákat és a regionális vágóhidakat illeti, a legutóbbi vitánál ezt már leszögeztem. Úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunk kell, hogy megadja a kiinduló pontot, a lendületet, hiszen itt a jogszabályok, nem pedig a vágóhidak körül élő emberek voltak azok, akik végül úgymond bezáratták ezen vágóhidakat. A mi jogszabályaink eredménye volt ez. Tehát meg kell nézzük, hogy milyen minőség van a hús minősége, milyen összefüggés van a hús minősége, valamint a szállítás és annak feltételei között, és mennyibe kerül ez hiszen főleg a vágó állatoknál a szállítás egy komoly probléma. Mennyibe kerül a szállítás? Ez nagyon fontos. És akár egy millió aláírást összegyűjtünk, ugye a fogyasztók azt mondják, hogy persze jobb lenne, hogyha javítanánk ezen vagy azon a körülményen, de végeredményben a fogyasztók nem biztos, hogy készek lesznek arra, hogy magasabb árat fizessenek meg. Fontos az is, és ez tükröződött a jelentésben, hogy a bizottság követelje meg a tagállamoktól az alkalmazást, és ellenőrizze azt. Ez egy olyan probléma, ami meghúzódik az egész téma mögött. Tehát ez nem azt jelenti, hogy több papírmunka jöjjön létre, de a hatóságoknak érdemes volna megfontolniuk, hogy ez tényleg egy probléma-e. Németországban tényleg adott ez a probléma, de nem csak Németországban. A szarvasmarhák például a hízlanás eredményeképpen sokkal nagyobbak. Ugyanakkor ezt a változást nem követi a jogszabály. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a gazdák eleget tegyenek a jogszabályoknak is. Hálás lennék, hogyha kapnánk egy olyan elemzést, amelyben szerepelnének a különböző számadatok, ami, ami alapján megfontolhatnánk azt, hogy hogyan tudunk egy szélesebb körű vitát kialakítani, amely nem csak a 8 órás szállítási időről szól, nem lehetne esetleg elhalasztani egy kicsit ezt a vitát, illetve a jelentés elfogadását, hogy tényleg minden érzelemtől mentesen folytassuk le ezt a vitát a tények ismeretében, és így talán jobban reagálhatnánk, mint, mint most a jelen körülmények között. Köszönöm. Bene, grazie Elisabeth. Dobbiamo... Köszönöm Elisabeth. Megkeressük a leghatékonyabb stratégiát. Egnyú. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy az előadó lehetővé tette az, hogy a földrajzi körülmények is számítanak, például Skóciában nagyon nagy távolságokat kell megtenni. Több mint 20 éve egy drákói törvényt hoztak a vágóhidakkal kapcsolatosan, és végül is az LK-ban nagyon kevés kis vágóhíd maradott. Az, hogy a legközelebbi vágóhídra vigyék a az állatokat, ez azonnal monopóliumokat hoz létre, mert ők fogják az árakat diktálni, és szerintem ezt ki kell venni. Remélem legalábbis, hogy kiveszik a tervezetből jelen pillanatban nem gond, hogyha jelenlegi, nincs probléma, hogyha jelenlegi törvényeket alkalmazzák. Ha megnézem a többi erre vonatkozó rendelkezést, például a ketrecekkel kapcsolatos előírásokat, akkor azt látom, hogy akkor vannak a gondok, hogyha nem alkalmazzák a törvényeket. A másik, mikor kezdődik az utazás? Ez is engem aggaszt. Hogyha teherautóról van szó, és a nagy teherautókról beszélünk, akkor a sofőr azonnal azt mondja, hogy lassan kell megtenni az utat, például az állatok néha nagyon nehezen szállnak föl, vagy hajthatók föl arra a járműre, főként, hogyha étkezés után történik ez, vagy etetés után, és A másik probléma, hogy megint időigényes az, amikor megérkeznek a rendeltetési helyre, és nehéz az állatokat onnan lehajtani a járműről. Az senkinek sem érdeke, hogy például elhulljanak közben az állatok, hiszen ez nem is gazdaságos, Szerintem azt kellene megvalósítani, ami már eh, megvan, tehát azokat a rendelkezéseket, és nem kellene újabb és újabb rendelkezéseket, eh, jogszabályokat hozni. Köszönöm, Mária Megénész. Köszönöm, elnézést kérek a kollégáktól. A petíciós és az Agribizottság között ingázom ma. Fontos ez a vita. Jegle asszony megjegyzéseit meghallgattam, vagyis több időre van szükség. Ezt figyelembe kell venni a vita a kontrollhoz von, kapcsolódik, mert hogyha csak plusz törvényeket fogunk kihozni, akkor ez nem biztos, hogy segít az állatok rossz helyzetén. Vannak most divatos szabályok, a közlekedéssel, a szállítással gond lehet, tíz órát is igénybe vethet, tehát vitára van szükség. Második kérdés, hogyan távolodott el Európa kis vágóhidaktól minden tagállamban ez a jellemző, és ennek a következménye hosszabbak az utazások, és a monopól, a kontroll a gazdák számára, mert csak egy-két outletjük van a gazdáknak. Szerintem ezekkel is foglalkozni kellene a legerősebb lobby most az állatjólét szempontjából a ló lobby. Ez nem a végpontja a tenyésztésnek, de nézzük meg a kísértékű lovak esetében a helyzetet, amikor már bizonyíték van arra, hogy például Közép-Európába hogyan szállítják ezeket a lovakat, ez egyáltalán nem kielégítő. Szerintem meg kell fontolni minden a kollégák által felvetett kérdést, és bele kell venni ezt a jelentésbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. McEnter úr végez. medem McEnter. Köszönöm szépen. Az ECR tagjaként szeretnék Wojciechowski úrnak gratulálni a jelentéshez. Azt hiszem, hogy sikerült széles körű megállapodásra jutni, és ez fontos dolog. Mindenkinek nagyon fontos az állat jólét ugyanis. Beszéltem korábban, mikor erről beszélgettünk, és elmondtam, hogy más országokra is ez vonatkozik, de az én régiómban a kis vágóhidak bezártak, mégpedig az EU szabályok miatt. Nagyon oda kell figyelni arra, hogyan hozzuk meg a jogszabályokat, mert ö, nem szándékolt következménye is lehet a jogszabálynak, ahogy az előző felszólaló is. Engem is ö, illetve az Egyesült Királyságot is a lovak szállítása közelről érinti. Itt van a legtöbb probléma és a legtöbb érzékenység. Talán meg kell különböztetni a különböző állatokat a szállítás szempontjából, valamint hogy milyen körülményekről van szó, a gyenge sebesült állatokat nem szabadna szállítani. Talán ezt valahogy meg kellene fogalmazni. Általában támogatom a dokumentumot. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megkérem a bizottság képviselőjét, hogy emelkedjen szóra, hogyha ő is így kívánja. Gevinelli utána az alelnök fog szólni. Bizottság! Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondok a bizottságnak, a bizottságnak a vitáért, és köszönöm a szerőterjesztett jelentést is. A bizottság igen nagy érdeklődéssel vette tudomásul az, hogy informális vitára van szükség, és prioritásokat kell megszabni a rendeletet illetően, vagyis rendelkezések szükségesek a közlekedés minőségének javítására. Egész röviden összefoglalhatom a bizottság álláspontját. A bizottság egyébként jelentést terjesztett elő a kérdésről amely szerint a szállítási idő kérdése csak egy paraméter, a száll, az állatszállítás, az állatok jóléte szempontjából való szállítása tekintetbevételével figyelembe kell venni, hogy a fajták szempontjából itt nem is az időtartam számít csak, hanem a minőség, a hőmérséklet és az, az egész intenzitása. A nyomonkövetés és az ellenőrzés meg kell, hogy történjen, ezzel kapcsolatosan a tagállamokkal dolgozunk, és a jelenlegi munkákat is figyelembe vettük. Köszönöm az önök hozzájárulását. Elnök, köszönöm. Most pedig átadom a szót alelnökünknek. Mindenképpen emlékeztetni kell a vita fontosságára, valamint Jegre asszony javaslataira is felhívnám a figyelmet. Oda kell figyelni az elfogadási ütemterve is, vagyis a különböző állatok esetében más ajánlásokat kell tenni, a ló esete egy másik eset, és számadatokat is meg kell fontolni ahhoz, hogy a levágásra szánt állatok szállítását megkülönböztessük például a hízlalásra szánt államok szállításától. Most pedig azt javaslom, hogy alelnökünk foglalja össze a vitát. Köszönöm. Köszönöm ezeket a kiegészítő információkat. Mindezek nagyon fontosak, és ezeket be kell venni a preambulum bekezdésbe, és természetesen a jelenség kiterjedését is bele kell vennünk a jelentés tervezetbe. Köszönöm a hozzászólásokat, a legfontosabb kérdésekről szó esett. Hölgyeim és uraim, nagyon is amellett vagyunk, hogy vitassuk meg, hogyan lehetne a időt lerövidíteni, mégpedig azon állatok esetében, amelyeket a vágóhidra szállítanak. De vannak például olyan lovak, amelyek díjnyertesek. Hát egyes esetekben például, ha a londoni olimpiára akarunk lovakat szállítani, akkor nem lehetne ezeket az időtartamokat betartani. Itt most nem a tenyészállatok szállításáról van szó, hanem a vágóhídra szállítandó állatokról. Jegli asszony, én azt nem mondtam, hogy a gazdáknak mindegy, hogy hogyan szállítják a, az állatokat. Én most nem vagyok gazdag, de fiatal koromban dolgoztam a szüleim gazdaságában, és tudom, hogy a gazdákat ezek a körülmények, feltételek nagyon is érdeklik viszont maga a szállítás lebonyolítása, ez egy másik dolog. A lényeg az, hogy a vágóhídra szállított állatok esetében láncot is alkalmaznak, eltörik a lábuk, de a vágóhidra még mindig megfelelőek. Egy millió aláírást gyűjtöttek össze ezzel kapcsolatosan, ez benne van a jelentésben is. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen itt tényekről van szó, drámai, borzalmas körülményekről van sokszor szó, bár azért némi javulás történt. Hallottunk a kis vágóhidek hidakról is. Én nem vagyok radikális, úgyhogy én ezt nem csak a közlekedés szempontjából vizsgálom, ezt a kisebb helyi vágóhidakról is szóltam a nyolcas bekezdésben, a jelentésemben, vagyis azt mondtam, hogy a mezőgazdasági politikát ellenőrizni kell, és talán ezeket a kisvágóhidakat is támogatni kellene, a második pillért lehetne ehhez felhasználni esetleg. A feldolgozókat például pénzügyileg támogatni lehetne, hogyha helyi beszerzés alkalmaznak. Ezeket a véleményeket osztjuk, több helyi vágóhídra van szükség. Látom én ezt Lengyelországban, nincsenek most már kis feldolgozók, vagy közepes méretűek, mert olyan szigorú előírásokat kell betartani. Egnyúlsz beszélt a monopóliumokról, lehet, hogy valami nekem kimaradt e- az ő megjegyzéséből, de ha lennének kisvágó hidak, akkor éppen, hogy szembe lehetne szállni ezekkel a monopóliumokkal, mert minél kevesebb a vágóhíd, annál inkább kialakulnak a monopóliumok. Ami pedig a kivételeket illeti. Köszönöm, hölgyeim és uraim, hogy ezt észrevették. Én kiegyensúlyozott jelentést kívántam készíteni, figyelembe venni, tehát a földrajzi szempontokat, a kutatási eredményeket is próbáltam belevenni, de nagyon sok hatásnak vagyunk kitéve, és a szállítás minőségét illetően, a felügyeletet illetően nagyobbak az igények, talán jobban oda kellene figyelnünk erre a 8 órás időtartamra, jó ez vagy nem, talán etére lehetne jelentősen javítani a szállítással kapcsolatos körülményeket. Tantán úr, nem kívánom a bürokráciát megsokszorozni, nem is hiszem, hogy a jelentésben erről szó van, hanem szakosodott felügyeleti szervekről szól ez a jelentés az európai FBI-ról, ahogy Paulsen asszony mondta. Lengyelországban például nincsenek meg azok az intézmények, amelyeknek az állatok védelme lenne a fő feladata. Ez valahol a, az állatorvosi felügyelet dolga, de ebből kevés van, és nagyon sok rendelkezést bevezettünk a az állatvédelemmel kapcsolatosan kell, hogy legyenek szakosodott szervezetek a tagállamokban, illetékes szervezetek, és az EU szintjén is, azért, hogy ellenőrizzék, monitorozzák a jogkövetést, végrehajtást. Ezek a fő problémák. Szeretném megismételni, hogy a saját érzékenységem vezetett itt, de egyben racionális gazdasági értékelés. Lengyelországból sok szállítás tart olasz, Olaszország felé, és voltak, akik a lengyel farmerek gazdák ellen akarnak fordulni, vagy fordulnak azért, mert Olaszországba küldik az állataikat. De hát mi a lengyel gazdák érdeke és az olasz fogyasztók érdeke. Jobb lenne, hogyha ott helyileg tenyésztenék ezeket az állatokat, és ott is dolgoznák fel őket. A fogyasztóknak ez az érdekük, és ebbe az irányba kellene haladnunk. Ez mély meggyőződésem. Ami pedig az írásos nyilatkozatot illeti, amelyet a parlament elfogadott, nem szabad, hogy ez ellentmondásban legyen, ezek az anyagok egymással ellentmondásban legyenek. Elfogadtuk ezt a nyilatkozatot, a képviselők nagy része elfogadta ezt. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a hozzászólásokat, köszönöm a megjegyzéseket, és a kedves szavakat, amelyeket hozzám intéztek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok az alelnök úrnak, köszönöm mindenkinek. Az ülés berekeztem, folytatjuk 15 órakor. 15 órakor emlékeztetnék rá. Bögök Kelfin urak jönnek pénzügyi kérdésekről beszélni, kérem 15 órára. Pontosan legyenek itt. Marian, nem? Akkor rendben. Rendben. Köszönöm mindenkinek a munkáját. Az ülést berekeztem, 15 órakor találkozunk.